tájékoztatjuk erről az illetékes munkatársakat. Most pedig a nyilatkozatok következnek, szavazatmagyarázatok, javítja magát az elnök úr. Uh, we start uh, on uh, uh, Bastos. És kezdjük a Bastos jelentéssel. Baldassarre úré a szó először. Honorevole Baldassarre! Baldassar biz- képviselő úr, parancsoljon! We wait uh, some minutes. Várunk egy pár percet. Kérem, hogy kicsit gyorsabban menjenek ki, hogy azokra koncentrálhassunk, akik szavazat magyarázatban érintettek, mégpedig kicsit nagyobb csöndben. Honorevole Baldassarre. Baldassar kollega, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon elégedett vagyok Bastos kollega jelentésével, és pozitívan szavaztam. Sajnos a komoly gazdasági válság, amely Európát sújtja, negatív hatással volt az egységes piac alkotott elképzelésére az állampolgároknak, illetve a nemzeti politikák szempontjából is. Sajnos nem biztos, hogy lesznek megfelelő munkahelyek, ezért szükséges az, hogy az európai intézmények mindent megtegyenek annak ellenére, hogy új, annak érdekében, hogy újra felendüljenek a piacok tökéletesen egyetértek azzal, amit a kollega is elmondott, meg kell erősíteni az intézményközi együttműködést az Európai Unió és a tagállamok között. Ö, alapvető intézkedésekre van szükség. Például ö, védelmében biztosítása, ez különböző intézményközi ö, ö, intrikák, nemzeti egoizmus miatt megreket, Úgyhogy most egységes megközelítésre van szükség, hogy a szükséges jogalkotás megszülessen, hogy a belső piac újra fellendüljön, és hogy megerősíthessük az EU-n belül az állampolgárok jogait. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Baldassar. Köszönöm szépen, Baldassar képviselő. Most Filip Zsüván úr kap szót. Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem, a politikában ki kell mondani, amit gondol az ember. És 20 évvel ezelőtt a belső piac nagyon sok előnye járt. Mik a szavak? A szavak azt jelentik, hogy a belső piac csak akkor kell, hogy tovább létezzen, hogyha védi a továbbiakban is érdekeinket, és ha nem változtatunk, akkor mi történik? A nagy gazdaságok, mint Kína, Japán, Korea, Katár felvásárolja iparágainkat, munkahelyeinket, és azon a napon, amikor majd Európa úgy dönt, hogy áthelyezi munkahelyeit, nem tehet semmit, mert már nem lesz mit. Úgyhogy tényleg eljött az idő, hogy valós politikát próbáljunk kialakítani a belső piac védelme terén, és európai protekcionizmust képviseljünk. Köszönöm. Köszönöm, Zsüven úr. Most Zanicki asszony következik. There is not... Nincs itt. Zaniki asszony. Akkor Kostas Negrip asszony következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Mint a Belső Piaci Bizottság ö, tagja, ö, sokat foglalkoztam ö, Regina Bastos ö, jelentésével, ö, amely a legfőbb 20 problémáját érinti a vállalatoknak és az állampolgároknak. Sokat vitatkoztunk a belső piac 20 évéről, ahol is az áruk, a személyek, a szolgáltatások, a tőke szabad, szabad mozgásának teljes mértékben érvényesülni kellene itt a belső piacon. Külön érdekelt az a tény, hogy amikor európai állampolgáraink aggájaikat első alkalommal kifejezték, gyakorlatilag a szakmai képesítések elfogadásának nehézségeivel esett egybe. Úgyhogy tényleg nehéz számukra, hogy a közeljövőben megfelelő diplomai elismerést tudjanak elérni gyorsabban, egyszerűbben, hatékonyabban és kevesebb költséggel. Ez tényleg nagy kihívás, és mint a néppárt jelentés készítője, ezen eljárások modernizációjával foglalkoztam, az IMKO-val együtt, ez tényleg nagy kihívás a mobilitás területén hogy több mobilitást, több Európát tudjunk az európai állampolgárok számára biztosítani, amit kérnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Legrip asszony. Oreste Rossi úré a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ami a belső piac felendítését illeti, nagyon fontos, hogy az Európa 2020-as stratégia elveit érvényre juttassuk a gazdaság felrendítése, munkahelyek teremtése a legfontosabb. Ehhez meg kell nyernünk az állampolgárok és a vállalatok bizalmát is. Nagyon fontos a realitás figyelembevétele. Növekszik ugyanis a munkanélküliség, az adó nehézségek, az energiaárak növekedése, mind-mind nagy problémák. Meg kell erősíteni tehát az intézményközi együttműködést az EU és a tagállamok között. Támogatni kell a versenyképességet, új munkahelyeket kell teremteni, támogatni a kutatást, a fejlesztést, a, területi kohéziót, védeni kell ugyanis vállalatainkat és minőségünket, amit elő tudunk állítani. Ott van az energiaárak költsége, ami top vállalat számára óriási terhet jelent, az költséges piacon belül. Köszönöm szépen, Rosszi úr! Repo úr következik. Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszavaztam a jelentést, és nagyon is elégedett voltam azzal, hogy a vállalkozásokat arra bátorítjuk ezzel, és hogy támogassák anyagilag a külföldön tanulni szándékozó fiatalokat. És természetesen a fogyasztójogok tiszteletben tartását is kérjük. A bizottság a felvilágosító kampányát folytatja, és ennek a következményeit is fel kell becsülnie. Fontos ugyanis, hogy a kampányban elérjük a megfelelő célcsoportokat, a fogyasztókat, magukat, hiszen különben csak elfecséreljük a szűkös pénzeszközöket a jelentés alapján új lehetőségeket kell találni a KKV-k és a fogyasztók lehetőségeinek támogatására, a szabad eh, mozgás támogatására. Köszönöm. The... Köszönöm szépen, Répo úr. Néri Diva úrnak adom meg a szót. Elnök úr, nagyon örvendek, hogy ma angolul beszél, nagyon nagy örömömre szolgál. Köszönöm szépen. 20 aggályt jelöltek meg az európai polgárok, erről szól a jogszabályjavaslat. Nagyon fontosak ezek az aggályok, a bankszámlák megnyitása, a kép, képesítések kölcsönös elismerése, öröklődési jog, a nyugdíjjal kapcsolatos jogok, de ennél még fontosabb az, hogy egy olyan Európai Unióban, ahol a munkanélküliség rendkívüli mértékben növekszik, a munkahely teremtés növekedjen. Az egységes piac a munkahely teremtés hajtómotor, és ezen belül is a KKV-k azok. Ezek egyszerűen a munkahely teremtés legfontosabb alapvető feltételei, és a jelentés is erre összpontosít, ezért támogattam a jelentést. Az európai állampolgárok 35%-a azonban nem is tud az egységes piacról. Nem értik a jogszabályokat, nem értik az összefüggéseket, tehát az a fontos, hogy minél egyszerűbb legyen a szabályozás. Az hogy ez, ennek segítségével a vállalkozási szellemet felébresszük az európai emberekben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Déva úr. Hát nem tökéletes az angolságom, de tanulok, mindig tanulok egy kicsit. De Angelis úr kapja meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Az egységes piac nagy vívmány, és ma még inkább alapvető része az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek. Nagyon sok a kihívás, tehát van még tennivaló. Ezért nagyon fontos, hogy az ünneplést arra használjuk fel, hogy újra fellendítsük a belső piacot, és megvalósítsuk mindazt, ami még hiányzik. Közös politikára van szükség, például az energia, energetika terén, amely garantálhatná minden állampolgár számára a biztos és tiszta energiát elfogadható áron. Az akadályok elhárítása, az egységes piac újra felindít, fellendítése nagyon fontos lenne a gazdasági és szociális válságban, amely, amely Európát sújtja. Az innováció, a növekedés, a fejlődés, a versenyképesség támogatása, és főleg új munkahelyek teremtése lenne fontos. Köszönöm. Köszönöm, De Angelis képviselő úr. Monika Makovej kapszót. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom az Európai Parlament és a Bizottság között megkötött megállapodást, az Európai Egységes Piacon a tagállamok közötti kereskedelem támogatására állítottuk fel, de sajnos ez a kereskedelem ma nem folyik akadályok nélkül. Biztosítanunk kell azt, hogy az európai polgárok érezzék, hogy mindannyian egyenlőek és ugyanahoz a közösséghez tartozzanak. Ennek megteremtése érdekében támogatnunk kell, tovább kell fejlesztenünk az egységes piacot, amely fokozza majd a versenyképességet és a munkahelyteremtési lehetőségeket. Azon kívül a szociális támogatásokat is növelni fogja. Meg kell, hogy valósítsuk ezt, és ezt harmonizáció keretében tudjuk megtenni, például hogy a KKV-kkel kapcsolatban sokkal egységesebb jogszabályok legyenek. Tehát a harmonizáció és a világos szabályozás az európai állampolgárok és az egységes piac számára is nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen, Mákovej asszony. Következő felszólaló Bielán, Ádám Bielán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egységes piac célja az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása tagállamok között, amely fenntartható gazdasági fejlődéshez és növekedéshez kell, hogy vezessen. A polgárok azonban nagyon sok akadályba ütköznek, különösen azért, mert jogszabálybeli és tájékoztatásbeli hiányosságok vannak. Tehát valóban szükség van arra, hogy a bizottság és a tagállamok olyan ajánlásokat fogadjanak el, fogadjanak el amely az egységes piac harmonizációjához vezet, és javítja a tagállamok helyzetét. Az képesítések kölcsönös ismerése, az egészségügyi szolgáltatásokhoz és a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés az egységes piacot és azon belül is a digitális egységes piacot fogja majd fejleszteni mindenki érdekében. Modernizálnunk kell a nemzeti köz, közigazgatásokat, sokkal hang, nagyobb hangsúlyt kell adni az elektronikus és a digitális szolgáltatásoknak, és támogatom az intézmények közötti együttműködés, valamint valamint a tagállamokkal való együttműködést annak érdekében, hogy a hozzáférést javítsuk. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy örömmel támogattam ezt a jelentést. És úgy gondolom, hogy minél előbb sikerül javítanunk az egységes piacon, annál hamarabb fog javítani mindannyiunk helyzetén, a gazdasági válságon, és előteremti majd a növekedést is a jövőben. Nyilván az aggályokkal foglalkozni kell, amelyeket az állampolgárok és vállalkozások fogalmaztak meg. Sajnálatos módon, amikor nagyon sok állampolgárt érint, ez azt jelenti, hogy nagy kihívás ez számunkra. A javaslatok teljesen értelmesek, és érdemes őket minél gyorsabban végrehajtani őket. Csak kettőre szeretnék itt kitérni. Az egyik az a óriási potenciális lehetőség, amely az internetben, az e-kereskedelemben rejlik, hiszen az Európai Unión belül nagy a kihívás ezen a területen, mert itt nagyok a nehézségek. Másodszorban a különböző szakmai képe, képesítések elismerése az Európai Unión belül. Köszönöm, Kelly úr. Elena Basescu következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy az egységes piac konszolidálása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy újra beinduljon a gazdasági növekedés, és egyre több munkahelyünk legyen. Vannak még nehézségek azonban az egységes piacon belül a mozgás szabadságon terén. Ezeket mindenképpen meg kell szüntetnünk. Minden állampolgárnak tudnia kell élni jogaival. A román állampolgárok például még szembe találják magukat a munkahelypiacon a mozgáskorlátozással, és ez egyáltalán nem jogos, tehát ettől meg kellene szabadulni. A gazdasági válság tükrében még fontosabb az, hogy minden akadályt megszüntessünk így hozzá kell járulnunk az innovációhoz, a növekedéshez, és ahhoz, hogy az állampolgárok nagyobb bizalmat helyezzenek az egységes piacba. Hangsúlyozni kívánom annak fontosságát, hogy milyen fontos a közös jó irányítás. Úgy gondolom, hogy az egységes piacnak az egyik legfontosabb kérdésnek kell lenni az EU intézmények számára. Köszönöm szépen, Baszeszko asszony. Most pedig áttérünk a következő jelentésre, az EU-Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai témájában, és megint Diva úrnak adom meg a szót, parancsoljon. President. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon fontos jelentésről van szó. Japán második legnagyobb kereskedelmi partnerünk Kína után, és Japán igen erősen belefektet, befektetett az Európai Unióba. A gépjárműgyártásuk többek között nálunk is nagyon nagy hangsúlyjal jelentkezik. 140 ezer munkahelyet teremtettek, illetve ez még majd növekedni fog Japán befektetéseinek köszönhetően. Ugyanígy be kell nekünk is fektetni a japán gazdaságba. Meg kell kérnünk a japánokat arra, hogy az a különböző vámtarifákat és korlátozásokat építsék le, tegyék lehetővé a piacokhoz és a szolgáltatásokhoz való európai hozzáférést. Időnként nagyon nehéz Japánba betörni, mert olyan módon bonyolítják az üzleti életüket, amely ezt nehézé teszi. Most az a cél, hogy egyenlő esélyekkel tudjunk a japán fogyasztók igényeinek megfelelni, és egyenlő esélyeket kapjunk az ő piacokhoz való hozzáféréshez, ugyanúgy, ahogy ők hozzáférnek a mi piacainkhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Diva úr, Adam Bélan úrnak adom meg a szót. Az Európai Unió és Japán együttesen a világkereskedelmének majdnem egy ötödét adja. Nagyon jó minőségű japán termékek sok európai fogyasztónál találnak megvásárlásra, és a most meg kell könnyíteni azt, hogy a mi exportőrőreink is könnyebben exportáljanak Japánba. Legtöbb exportőr valóban támogatja ennek a könnyítését, a szellemi tulajdonjogokkal és a vámtarifákkal kapcsolatos akadályokat, valamint a nem tarifális akadályokat is el kell hárítani a megfelelően működő kereskedelem útjából. Azon kívül a nem tarifális akadályok kiegyenlítését a tárgyalások megkezdése után is figyelemmel kell kísérni. Az import nem ellenőrzött növekedésével kapcsolatban kétoldalú megelőző intézkedéseket is kell hoznunk, például az gépjárműiparban, annak érdekében, hogy ez az európai vállalkozókat ne fenyegesse. Köszönöm szépen, Sógott Csaba úr kapja meg a szót

Köszönöm szépen, Sógor úr. Császtánok úr. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni a fantasztikus angol nyelvi teljesítményéhez, folytassa csak. Én is valamikor tanultam Dante nyelvét, de még nem tudok így beszélni. Az EU-nak büszkének kell lennie a szabadkereskedelmi egyezményre Japánnal, hiszen óriási szövetségesünk, és a harmadik legnagyobb gazdaság is a világban, óriási előrelépéssel a gazdaságban, a fogyasztói szintben, és ahogy kollégáim is mondtak, óriási a kereskedés velük, 100 millió eurót termeltünk export és import szinten is. Hiszen nagyon fontos, hogy erről szól az EU. Támogatnunk kell ebben a jövő, ezt a jövőben is. Meg kell ragadnunk a kereskedelmi lehetőségeket, a stratégiai partneri kapcsolatokat, de főleg olyan demokráciák esetében, mint India és Japán, amelyek segítenének abban, hogy újra felendüljön a gazdaság, ez pedig most nem így van. Az elmúlt időszakban, amikor először megszületett az első EU és Japán megegyezmény egyezmény kereskedelemi és egyéb területeken, volt az az idő, amikor egymás mellett vetve haladtunk. Ez mind a két ország számára előnyöket jelenthet. Most is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves szavait is. Most pedig Anno Takulai a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megszavaztam a megállapodást. Hiszen mi az egymás legnagyobb kereskedelmi partnerei közé tartozunk az EU és Japán. 150 milliárd eurós volumenű ez a kereskedelem, és Japán nagyon is jelen van az európai piacokon. Ezt ismerjük az ipari termékek piacáról. De hát azt is tudjuk, hogy az európai vállalatoknak is meg kell könnyíteni a japán piacra jutásokat. Fontos tehát a kölcsönösség. Ez az, ami döntő a kereskedelmi politikánkban a vámokat, illetékeket meg kell szüntetnünk, hiszen ezzel is hozzá kell járulnunk az európai növekedéshez, és úgy gondolom, hogy ebből mind a két félnek megfelelően kell tudnia profitálnia. Úgyhogy erre kell gondolnunk a döntések meghozatalakon, és nyilván figyelembe kell vennünk, hogy mi magunk is értékalapú közösség vagyunk, a saját értékeinket kell tehát képviselnünk egy ilyen eltérő kultúrájú országhoz fűződő kapcsolatokban, Fontos, hogy az európai értékek, így az emberi jogok, a jogállamiság, stb. fontos szerepet játszanak. Köszönöm szépen, Takula úr. Az utolsó szavazat, magyarázat Kelly úré. Köszönöm szépen ismét a szót. Nagyon tisztelem Japánt, csodálatos nemzetnek tartom őket, nagyon intelligenseknek, és nagyon keményen dolgozó népnek tartom őket. Nagyon kiváló fejlődést mutattak az el, elmúlt években. Jelenleg természetesen nagyon nehéz helyzetben vannak ők is, a cunami miatt, fukushimai katasztrófa és más események miatt. De a jövőben is folytatni fogják a fejlődést, és az Európai Uniónak segítenie kell őket ebben és ennek egy része az, hogy szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytatunk velük. Úgy gondolom, hogy különösen egy fontos aspektus van a közbeszerzés. Ezzel kapcsolatban meg kell, hogy változtassák az álláspontjukat. A legfontosabb pontok ennek a szabad kereskedelemnek a megállapításai során szerepelnek, és az e- ezzel kapcsolatos döntések mindkét országnak, résztvevőnek fontosak lesznek elnök. Utolsó, utolsó hozzászóló Anna Zaborska. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nem azért kértem szót, mert szeretnék reagálni a jelentésre, egy más dologra szeretnék, mégpedig a Schneider Jastram eh, jelentésre reagálni. Mindenki, mindazok nevében szeretnék szólni, aki fölállt a szóbeli módosító kapcsán. Ugyanis ők eh, lelkiismereti szavazást tartottak. Cashman úr ö, eh, kihasználta a lehetőségét, jogát arra, hogy kritizáljon minket, de úgy gondolom, hogy az Európai Parlament az emberi jogokat kell, hogy támogassa, és ezen belül ez hozzátartozik, hogy mindenki lelkiismereti szavaz, szerint szavazhasson. Nagyon sajnálatosnak tartom ezt az eseményt. Elnök, akkor most felfüggesztem az ülést három óráig. Köszönöm szépen mindenkinek, jó étvágyat!